14.30-ig, majd pedig folytatjuk 15-től 20-ig, és 21-től 23-ig. A napirend az EP weboldalán rendelkezésre áll. Ez volt az utolsó megjegyzésem, bejelentésem, most pedig szeretném ezt az ülést berekeszteni.